megjegyzés nincs, akkor ezt a kinevezést elfogadtuk. Változások a napi rendünkben. Hölgyeim és uraim, a végleges napi rend, amelyet az elnökök értekezlete december 9-én fogadott el a 137-es cikk értelmében, ezt e, nyilvánosságra hoztuk, és ami hétfőt és keddet illeti, itt nincs módosítás, nincs ilyen jellegű javaslat. Szerdán a néppárt kérte, hogy fűzzük hozzá a napirendhez Szájer úr jelentését, tagállamok ellenőrzése, a bizottság bizonyos előjogai végrehajtásával kapcsolatos tagállami ellenőrzés. Szájer újnak megadom a szót. Elnök úr, ahogy ön elmondta, mi frakciónk azt kéri, hogy a végrehajtási aktusok a kapcsolatos szabályozást vegyük fel a napirendre. Ez nem csak a mi frakciónk kérése, hanem néhány más frakciója is. Mi támogatjuk a júli Bizottság véleményét ezen jelentéssel kapcsolatosan, és végül is megegyezés alapján egy hangú szavazás történt. Szeretném elmondani, kedves kollégák, hogy egy évvel ezelőtt lépett életbe a Lisszaboni szerződés, és ez a rendelet, a végletási aktusokkal kapcsolatos rendelet egy éves, igen, kemény tárgyalások után született meg az új delegált aktusok kérdése igen fontos kérdés ezen parlament számára, úgyhogy egy év után teljes mértékben tudjuk ezen jogunkat gyakorolni. Jó lenne, hogyha ezt megvitathatnánk, és elfogadhatnánk ezt az új rendeletet. A kollégák tudják, hogy igen, nehéz helyzet alakult ki a tanácsban, két blokkoló kisebbség volt, és ezen oknál fogva igen kényes ez az aktus. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a lépés helyén való, és minél hamarabb meg kell tenni az összes frakció támogatását kérem ehhez. Köszönöm az előadónak, mondja az elnök. Támogatás, a javaslat támogatása, Szloboda úr. Elnök úr, nem vagyunk ellene, hogy ezt a pontot napirendre tűzzük, azonban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy néhány szakbizottságból és nem csak a mi sorainkból mégis aggodalmakat fogalmaztak meg a konkrét rendelkezésekkel kapcsolatban. Kell egy határidő a módosító indítványok benyújtására, annak érdekében, hogy csütörtökön tudjunk szavazni. Úgyhogy azt szerettem volna csak mondani, hogy van azért még vita, és nem tudom előre bocsátani azt, hogy most ezzel együtt miért értünk-e vagy sem az eszmecserét lefolytatjuk, tehát nem vagyunk annak ellene, hogy napirendre kerüljön ez a pont. Well, it is everything prepared. Jó, hát akkor minden elő van készítve, ezek szerint. Amennyiben pozitív lesz tehát a szavazás eredménye, akkor így fogunk eljárni. Ki van ellene ennek a felvetésnek? Ezzel kapcsolatban ki kíván állást foglalni? Úgy tűnik, hogy senki. Akkor ki tudja támogatni ezt a javaslatot? Köszönöm. Ellene kiszavaz. Köszönöm. Tartózkodók vannak-e? Tehát akkor pontosan megfogalmazva, szerdán eszmecserét folytatunk erről a pontról, a plenáris pedig este 9-ig fog tartani. A módosítók benyújtásának határideje 15-e, december 15-e szerda, 10 óra, délelőtt 10 óra tehát a határidő a módosítók vonatkozásában. Csütörtökön pedig szavazunk. Rendben, köszönöm. E, druga propozícia, to jest grupa postępowego sojuszu. Köszönöm. Akkor a második javaslat a szocialisták részéről, itt a parlamenten belül. Ez a csoport azt kéri, hogy a bizottsághoz és a kérdésekhez intézett kérdések órája a 9. cikkkel kapcsolatban, a szerződés 94 cikk alapján kerüljön napirendre. Trautmann asszony pedig ezt a kérést mindjárt előterjeszt. Elnök úr, a frakcióm azt szeretné, hogyha ismét felvennénk a két szóbeli kérdést. Az egyik a Van Rompuy Task Force-ra vonatkozik, a másik pedig a hat jogalkotási csomagra, amelyet a bizottság készített el a gazdaság irányításról, a kormányzatról. A Lisszaboni szerződés 9-es cikke ezzel az előjoga ruház fel bennünket, vagyis azzal, hogy a szociális, horizontális záradékot alkalmazhatjuk, figyelembe véve a szociális hatásokat, akkor, amikor nagy irányelvekről vagy nagy döntésekről van szó, melyek közvetlenül érintik az állampolgárainkat. Az Európai Szakszervezetek Konföderációnak elnöke nyugtalanságot fejezte ki a megszorítási tervek miatt, amely mind a bérből fizetését, mind pedig a nyugdíjakat illeti. A frakció azért kéri ezt, mert akkor, amikor a piacszabályozásról beszélünk, akkor nem csak a piacokról kellene megnyilatkoznunk, hanem szavaznunk kellene, szavazunk és jogalkotást végzünk az állampolgárok számára is, úgyhogy szeretném, hogyha mások is támogatnák ezen szóbeli kérdés felvételét. Köszönöm szépen, asszonyom. Ki van mellette? Vagy ki kíván szólni mellette? Ezen javaslat mellett, mellette ki van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a három jelentés tulajdonképpen a három nagy intézmény közötti kapcsolatrendszert is illeti ezért szeretném támogatni az felterjesztést. Widzieć przeciwko temu wnioskowi. Jó, akkor kére valaki szót, aki nem ért egyet ezzel a javaslattal. Nie widzę wypowiedzi przeciwko. A więc... Nem látok senkit, akinek ellenvetése lenne, ezért akkor szavazásra bocsátom, tehát ki tudja támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. Ellenvetés. Köszönöm. Tartózkodók. Köszönöm. Ezzel akkor elfogadtuk ezt a javaslatot. A két szobeli kérdést tehát kiegészítésként napirendre tűzzük szerdán délután. Nagyjából 9 óráig fog tartani, akkor szerdán este az ülés. Csütörtökre nincs módosítás, tehát a végleges napirend tervezetet ezennel elfogadottnak tekinthetjük. Meg is kezdjük akkor az első napirendi ponttal a munkát, ez pedig az egyperces felszólalások. A 150-es cikk értelmében. Kedves kollégák, ha valaki itt kíván maradni közöttünk,